Van egy bejelentésem. Lengyelország hatóságai Robert Ivansjevics immunitását, vagy mentes parlamenti mentességének a megszüntetését kérik. Ezt a kérdé, kérést elküldték tehát a parlamentnek és a kompetens